harcolni, emellett fellépünk az intenzitás alapján, a nato is bevonjuk, ahogy már említettem ebbe a kérdésbe. Meg fogjuk nézni, hogy milyen intenzitása van a manipulációnak, és mi a szándék. A lépéseinket koordinálni és célozni kell. Tisztelt képviselők, mindannyian tudjuk, hogy a digitális átalakulás és a közösségi média egyfelől egy fantasztikus dolog, ami hozzájárul a jobb élethez, viszont vannak kockázatai is. A nappalinkból akár indíthatunk humanitárius segítséget, megvédeni életeket, vagy egy, hozzájárulhatunk egy humanitárius válsághoz, vagy akár egy népírtáshoz is. Gondoljanak a rohingyákra. És látjuk azokat az eseteket is, amikor az interneten kezdődik a forradalom. Közösségi médiában kezdődött a Majdán téri eseménysorozat Ukrajnában. Tehát nem fekete-fehér a kép, a jó dolgokat támogatnunk kell, a kockázatokat pedig kezelni. Röviden eh, reagálnék a költségvetéssel kapcsolatos eh, felvetésekre. Ők azt mondták, hogy alábecsült a Stratcom költségvetését, illetve a professzionális egységek eh, költségvetését növeltük már az analitikai munkánk jobb kell, hogy legyen a kutató munkánk jobb kell, hogy legyen a felderítő munkánk, és az oktató munkánk is jobb kell, hogy legyen. egy, elkezdtük az együttműködést az EU intézményekkel, a civil társadalommal, a tagállamokkal, illetve a nagy platformokkal is, mert ahogy önök is mondták, a felderítő eszközök, illetve elemző eszközök fejlesztése fontos. Jobban meg kell védenünk a választásainkat, és ki kell kényszeríteni az adatvédelmi szabályok alkalmazását, hogy Cambridge Analytica jellegű ügyek többet ne fordulhassanak elő. Szükség van nagyobb átláthatóságra, beleértve a kampányfinanszírozás átláthatóságát. Kötelezettségünk az, hogy garantáljuk, hogy a tagállamainkban és EU szinten sem e, nem következik az be soha, hogy a következő választás az utolsó szabad választás lesz. Garantálnunk kell, hogy folyamatosan lesznek szabad, tisztességes választások nem szabad, hogy a jobban hazudó nyerje a választásokat. Azok nyerjék, ne azok nyerjék, akik koszos pénzeket és piszkos eszközöket használnak. Ezen kell jobban együtt működnünk. Lenne még mondani valóm, de már elég régóta beszélek, megköszönöm csak a figyelmüket, és örülök a jövőbeni együttműködésnek, valamint köszönöm a támogatást. Köszönöm, biztos asszony. A tanács nevében most ismét Tupurainen asszony szól hozzá. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Még egyszer köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek ebben a vitában. Ez egy valóban nagyon aktuális kérdés, és prioritást élvező terület az elnökségünk részéről is kötelezettségünk, hogy mindent megtegyünk, hogy megvédjük a választásainkat, a demokráciánkat a külső beavatkozástól, teljesen tiszteletben tartván az alapjogainkat. Szólásszabadság, médiaszabadság és társulási szabadság. Sokan hivatkoztak az orosz befolyásra, és ezt az aggodalmat mi feljegyeztük. A rosszindulatú szereplők elleni erőfeszítések egyebek mellett orosz forrásokból is, a tanácsi következtetésekben idén februárban megemlítése kerültek. Horizontálisan folytatom a munkát, az ágazatok és a határokon túlmenő jelleggel egymástól kell tanulnunk az információ cseréből és a bevált gyakorlak átadásából. Van már előrelépés, de továbbra is nagyon oda kell figyelnünk. Nagy érdeklődéssel várjuk az Európai Demokrácia akciótervet, amelyet az új bizottság fog bemutatni, és nagy érdeklődéssel várom az együttműködést önökkel és önnel, alelnök asszony, Jurova asszony, hogy tovább vihessük ezen kezdeményezést, amelyet a bizottság fog javasolni. Még egyszer köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel ezt az eszmecserét lezárjuk. A következő napi rendi ponthoz értünk. A bizottság alelnökének bejelentése, a külpolitikai főképviselő bejelentése, a keleti szomszédságban történt fejleményekről. Üdvözöljük Mogherini asszonyt, alelnök asszonyt itt az ülésünkön. Valószínűleg most utoljára öm, vagyok én elnök, amikor ön felszólal, ezért szeretnék élni ezzel az alkalommal, hogy köszönetet mondjak ön, önnek azért, hogy nagyon sok időt töltött itt nálunk, annak ellenére, hogy mennyire globálisan kellett betölteni a szerepét, és az Európai Parlamenttel nagyon intenzív kapcsolatot ápolt. Köszönöm szépen ezért a munkáért. Megadom ennek a szót. Thank you very much, Mr. President. Thank you also for your... Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kedves szavait. The third or fourth time I say goodbye. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Már harmadik vagy negyedik alkalommal mondok búcsút, és köszönök el, de aztán most már valóban eljött az utolsó ülés, amikor itt vagyok, úgyhogy akkor a mostani vitán nem fogok mégsem elköszönni, mert még holnap is találkozunk a vitán és a szavazás előtt. De természetesen most is szeretném azért már elmondani, hogy köszönöm a sok segítséget, amit a parlament nyújtott, különösen a külpolitikai tevékenységben. Tehát akkor most megragadnám az alkalmat, ha már itt vagyunk, hogy visszatekintsek az öt évre. Tökéletesen emlékszem arra, hogy amikor 2014-ben hivatalba léptem, akkor a külügyi és a biztonsági politikának mik voltak a fontos prioritásai. Most már elmondhatom, hogy az Európai Unió minden egyes keleti partneréhez közelebb került, mind a hat partnerhez, közelebb kerültünk ez alatt az öt év alatt. És ennek a partnerségnek köszönhetően mind a hat tagállam, mind a hat államban, partnerországban javult a helyzet. Természetesen van még tennivalónk, de mindenképpen javult a helyzet mindenhol. Ennek ellenére az erősségeken kívül látom természetesen a gyenge pontokat is. Úgy gondolom, hogy ez a pozitív út, amin végigmentünk, azért valósulhatott meg, mert mindig arra koncentráltunk, hogy mi a legfontosabb közös érdekű, érdekünk az Európai Uniói és a keleti partnereké. Ez pedig nem más, mint a népek, akik a mi területünkön élnek. Tehát az európai népek és a keleti partnerségi országok népei. Ez volt a legfontosabb számunkra, hogy lássuk, hogy mi az, ami az embereknek a legfontosabb, az oktatás, az erős civil társadalom, a független médiák, a munkahelyteremtés. Ezek a legfontosabbak az európai és a partnerországok polgárainak számára minden egyes megállapodás, például Moldovával, Ukrajnával vagy Grúziával a szabadkereskedelmi megállapodás ebbe az irányba mutat a vízum könnyítés és vízumok eltörlése, vízummentesség szintén nagyon fontos. Az energia megállapodások, a konnektivitás a digitális érában szintén prioritás. Amit cserébe kérünk, az a korrupció elleni harc és az emberi jogok jobb betartása. A tizedik születésnapját ünnepeljük a keleti partnerségnek, és egy széleskörű konzultációt indítottunk el a keleti partnerség jövőjére nézve. Több mint 200 választ kaptunk civil szervezetektől, akadémiai képviselőktől, európai parlamenti tagoktól, kormányoktól. Itt a parlamenti képviselőknek is köszönöm a konzultációra adott válaszukat. És akkor most önökön, illetve az én utódomon múlik, hogy mit kezdenek ezekkel az ötletekkel, álmokkal és célokkal, a következő keleti partnerségi csúcson. Mind a hat ország természetesen más helyzetben van, mások a vágyai, mások a céljai. És akkor nézzük ezt végig. Ukrajna lesz az első. Ukrajnának nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenéznie az orosz beavatkozás miatt, Ukrajnának sérült az integritása, és az Európai Unió történetében a lehető legnagyobb segítségi csomagot nyújtottuk Ukrajnának. Nagyobb beruházásokat indítottunk el Ukrajnában, mint bárhol máshol, és egyetlen más donor sem segítette olyan mértékben Ukrajnát, mint mi. Ezért kimondhatjuk, hogy Ukrajna erősebb és ellenállóbb, mint volt az új kormány elindította a reformokat, méghozzá széles körben, mert az ukránok azt várják, hogy a korrupció elleni harc, a jogállamiság mindenképpen megvalósuljon és javuljon az országban. A biztonság is javult, természetesen Ukrajna konstruktív hozzáállása során. És a december 9-i csúcs további lehetőségeket nyújt majd. De nem csak Ukrajnáról kell beszélnünk. Mindenhol máshol jó kormányzásra, jó intézményekre, megbízhatóságra van szükség, ugyanez vonatkozik a Moldáv köztársaságra is. Így strukturális reformokat támogattunk, a korrupció ellen léptünk fel, javítottuk a választási rendszert, és elszámoltatható és igazságos igazságszolgáltatási rendszert hoztunk létre. Valódi és mély reformokra lesz még szükség Moldovában, és az Európai Unió továbbra is megadja a támogatást annak minden formájában. De természetesen a feltételek megmaradnak. A támogatást folytatni fogjuk a korrupció elleni harcban, és biztosítani szeretnénk azt, hogy az állami intézmények ne legyenek politikailag elkötelezettek. Nagyon fontos politikai reformokra lesz szükség, és mi nagyon is büszkék vagyunk minden egyes eredményre. A legutóbbi politikai események után további lehetőségeket nyújtottunk arra, hogy az igazságszolgáltatás javuljon, és a kapcsolatunk még szorosabb legyen. Azerbajdzsánnal folytatjuk a munkát, szeretnénk az új megállapodást aláírni, Mindenképpen ambiciózus megállapodást szeretnénk, amely beszél az emberi jogokról és um, a gazdaság diversifikációjáról. A hegyi karabahi konfliktus békés megoldásáért küzdünk a lehető legmagasabb szinten, és reméljük, hogy Örményország és Azerbajdzsán problémáit is meg tudjuk oldani. Reméljük, hogy a külön képviselőnk munkája hozzájárul majd ehhez. Az Európai Unió tulajdonképpen békeprojektként indult el a létezésének az értelme maga a béketeremtés. A béketeremtés a vérünkben van. A konfliktusok sajnos ennek ellenére nem tűntek el a kontinensünkről, sőt, éppen ellenkezőleg az a dél-oszétiai események sajnos rossz irányba haladnak. Hiába jelentek meg az Európai Uniós választási megfigyelők, sajnos a helyzet nem változott. Grúzia egységességének és függetlenségének megőrzése szintén olyan terület, ami nap mint nap dolgoznunk kell. Grúzia nagyon fontos partnerünk ebben a régióban, és éppen ez az oka annak, hogy annak ellenére, hogy látunk kockázatokat Grúziában, tartunk attól, hogy bizonyos fontos reformok elveszhetnek, és Ukrajna elindulhat le, és Grúzia elindulhat lefele a lejtőn, ennek ellenére minden lehetőséget megadunk. A nemzetközi normákat be kell tartani, választási reformokat kell elindítani. Gondolom, hogy mindenki tudja, hogy vannak Belorusszal még lezáratlan megbeszéléseink, többek között az emberi jogok kapcsán. De úgy gondoljuk, hogy ha a partnerségi prioritásoknak megfelelnek, akkor valódi partneri kapcsolat alakulhat ki, ami mindenki számára fontos, például a gazdasági területen, atombiztonság területén és az emberi jogok területén is. Tehát először is az emberekről kell beszélnünk, és az emberekre kell gondolnunk mind a hat partnerország esetében. Különbözőek ezek a partnerországok, máshogy kell őket megközelítenünk, de mindig az emberekre kell koncentrálnunk, és nem a geopolitikára. Nem csak a keleti partnerekkel, hanem minden érintett féllel, illetve még keletebbi partnereinkkel is mindig azt szeretnénk megértetni, hogy mi sohasem valaki ellen lépünk fel, hanem valakiért. Mi azért kötünk megállapodásokat, hogy javítsuk a demokráciát, hogy egy békésebb európai kontinens tudjunk létre, létrehozni, amit az egyetértés és az együttműködés hajt. Köszönöm szépen a parlamentnek mindazt a segítséget, amit megadtak nekünk és a keleti partnereknek, mert úgy gondolom, hogy ebben a tekintetben tényleg kiemelkedő volt az Európai Parlament munkája, illetve a nemzeti parlamentek munkája is. Sok látogatáson, misszión vettünk részt közösen, és ez nagyon fontos alappillére a munkánknak. Rendkívül fontos ez a hat partnerország és azok társadalmainak számára. Köszönöm. Köszönöm. A külügyi szakbizottság elnöke McAllister képviselő kért szót. Herr sehr Elnök úr, tisztelt főképviselő alelnök asszony, hölgyeim és uraim! Most hallottuk a főképviselő asszonytól, hogy a keleti szomszédság fontos eszköz a korábban autoriter szocialista rendszertől a demokratikus jogállamiság felé forduló országok támogatására. Ezen három cél a keleti szomszédság fő célja kell, hogy legyen elsőként. Az Európai Uniók a politikai és a gazdasági integrációt a keleti szomszédság országaiban stratégiai prioritássá kell, hogy emelje a következő évtizedekben. Ez különösen igaz Ukrajnára, Grúziára és Moldáviára. Velük már most elmélyült és átfogó egyesülés, társulási eh, megállapodást hoztunk létre. Másodszorban az EU részéről ez megköveteli, hogy egyértelmű, konzekvens stratégiát és aktív támogatást nyújtsunk. Másrésztről a partnereinktől azt várjuk, hogy őszinte erőfeszítéseket tegyenek. Alapelv, és ezt sokszor elmondtuk itt a parlamentben, többet többért, more for more, de ne fűzzünk kételyt ahhoz, hogy a kevesebbet kevesebbért a less for less is ugyanúgy érvényes. Ahogy ezt a főképviselő asszony most elmondta, további reformlépésekre kell koncentrálnunk a jogállamiság, a demokrácia területén, a független igazságszolgáltatás területén és a korrupció elleni küzdelemben. Harmadsorban Azért, hogy a keleti szomszédság dinamikáját kihasználjuk, arra van szükség, hogy az Európai Unió a tényekben is tovább lépjen, és minőségi differenciált megközelítést kövessen. Ehhez hozzájárulhat Andrius Kubelius, aki itt van most a plenárison, és aki utána hozzá fog szólni a vitához, és a 2030-as trió stratégia is szerepet játszhat ebben, hogy Ukrajnával, Moldáviával és Grúziával a kapcsolatainkat tovább erősítsük. Végül pedig a keleti szomszédság egy hosszú távú stratégia Oroszországgal kapcsolatban. Az EU-val társult sikertörténetek reményt adhatnak ezen országokban, és az oroszok számára is, hogy van lehetőség a pozitív fejleményekre. Ezt a célt kelt itt a parlamentben a szorosabb együttműködés révén a most újból megválasztott bizottsággal továbbvinni, és ezen célokat időben a jövő évre tervezett csúcs előtt kell konkretizálni. Tisztelt Frederika, a külügyi bizottság nevében az ön bizottságából szeretnék köszönetet mondani. A plenáris üléseken szinte minden szerdán ön itt ül, és megbeszéli velünk a külpolitikát a különböző frakciók képviselőivel. Őszintén szeretnék köszönetet mondani a kiváló munkájáért, az elmúlt öt év munkájáért. Én ezt egyrészt néppárti képviselőként mondom egy szocialistának, hiszen csodálatos volt az együttműködés közöttünk. Nagyon sok sikert kívánok a jövőben, és azt remélem, hogy máskor találkozunk még a jövőben. Köszönöm szépen, Federica. Köszönöm. Kék kártyát most nem adok, mert egy perc múlva megkapja a szót képviselőasszony, hiszen a hozzászólók listáján szerepel. Kati Piri következik. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Mivel annak ellenére, hogy a vitánk most általános, én Grúziára és Azerbajdzsára koncentrálnék, és különösen a zagasztó grúziai eseményekre. Komoly tiltakozások vannak Tbilisiben, mert a kormány nem teljesítette azt a kötelezettségvállalását, hogy arányosra változtatja a választási rendszert. Ezt az ígéretet megkapták a bolgár választók, és mi is elvártuk, hogy ez az ígéret teljesüljön. És miközben Grúzia nagyon nagy utat tett meg a demokrácia felé az elmúlt években, a jelenlegi politikai válság instabilitással fenyeget. Ezt egyszerűen nem engedheti meg magának Grúzia. Minden pártól azt várjuk el, hogy folytassanak párbeszédet, eh, és értsenek egyet abban, hogy milyen lépéseket tehetnek. Azerbajdzsán messze áll a grúz demokráciától, az Aliyev dinasztiának emberi jogi eh, szempontból elég szörnyű a teljesítménye. A múlt hónapban eh, szétzavartak eh, ellenzéki tüntetéseket, és több tucat résztvevőt letartóztattak, megvertek. Emellett illegális módon lehallgatják az EU eh, diplomatáinak magánmegbeszéléseit eh, a civil társadalom szereplőivel, ez alássa munkájukat. Az EU nem tud fellépni ez ellen, leginkább attól félnek, hogy Azerbajdzsán Moszkvához fordul. Valójában ez már elég régen megtörtént eh, és most ennek az igazolását is látjuk. A főképviselő asszony a szocialisták nevében én is szeretném megköszönni az ön elmúlt tevéke, ő tévének tevékenységét. E, büszkén vezette az EU külügyi szolgálatát. Minden jót kívánunk önnek a jövőre nézve. Thank you. Herr Kollege Astravicius. Köszönöm, Astravicius képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, én még nem köszönök el a főképviselőtől, bár örülök az eddigi együttműködésnek, amit az Aldével, illetve most a Renew frakcióval szemben mindig vallott, nem tudom milyen jövőbeni feladatokat lát el, de biztos vagyok benne, hogy fogunk mi még találkozni. A keleti partnerségi kezdeményezés lehetővé tette az Európai Unió számára, hogy kialakítson egy partnerségi és biztonsági zónát a keleti határaink mentén. A partnereink számára mindez a jólét és stabilitás ígéretét hordozza azzal, hogy európai standardokat fogadnak el. Az elmúlt tíz évben sok tanulságot vontunk le, nevezetesen azt, hogy a programok a programokat a valósághoz kell igazítani, enélkül nem fognak működni. Az elkövetkezendő évtizedben ambiciózusabbnak kell lennünk, és ahelyett, hogy mi találjuk ki a projekteket, arra kérek kérni a partnereket, hogy csatlakozzanak a már futó programokhoz az EU-n belül. E, valódi partnerséget kell biztosítani, éppen ezért a klímakezdeményezésünk, vagy digitális e, terveink, konnektivitás, energia és szociális e, társadalmi befogadási terveinkbe be kell őket vonni. Egyértelmű, hogy azok, akik nagyobb eredményt érnek el a reformok területén, azok elmélyíthessék kapcsolataikat az EU-val. Van egy sor olyan ország, amely az egységes piacunk hoz is hozzájárul. Például ukrán dolgozók hozzájárulnak a litván és a lengyel gazdasághoz, a munkavállalók jogait tiszteletben kell tartani hangsúlyozni kell, hogy a demokratikus kritériumok és azon belül is az emberi jogok betartása kell, hogy legyen a legfőbb prioritásunk, elnök úr. Én is szeretném a grúz eseményekkel kapcsolatos aggodalmamat kifejezve, Pirikatihoz csatlakozva, és itt különösen a Tbilisi eseményekre utalnék. Köszönöm. Két és fél percben von Kramon Taubadel képviselő kapszót. Köszönöm, kedves eh, kollégák. Eh, végignézve a keleti szomszédságon sokan csak fekete-fehéret látnak, eh, hogy egy fellépés Oroszország érdekeit szolgálja-e, vagy a nyugatét. De ez nem ez az igazi kérdés. Ezeknek az országnak, országoknak a vezetői nem kell, hogy bennünk higgyenek, hanem a saját országuk jövőjében Moldávia, Grúzia, Ukrajna mind útkereszteződéshez érkeztek. Ebben a három esetben azt látjuk, hogy ambiciózus reformok indultak el. Különböző okokból kifolyólag azonban nem lehetünk biztosak abban, hogy ezek a reformok folytatódnak, vagy vissza fordulnak a dolgok nem arról van szó, hogy lehet szép sajtónyilatkozatokat írni a nyugati értékekről, erre bizonyára képesek a politikusaik, hanem hogy a társadalom mögé áll-e a reformoknak. A keleti partnerségi országok támogatást várnak tőlünk. Különösen azért, mert más szomszédok alá akarják ásni a sikerüket. Ezen szomszédok gazdasági sikerét sikere lenne Putyin legnagyobb veresége. Grúzia, Moldávia és Ukrajna átalakítása együtt jár áldozatokkal. Tudom, hogy mit szeretnék én látni ezekben az országokban. Én nem azért kérem őket reformra, mert a geopolitikai érdekeink ezt megkívánják, vagy az üzleti érdekeink, főleg a német autóiparé. Én azért kérem ezeket a fájdalmas reformokat, mert az ott lakó polgárok többsége demokráciát és jólétet akar. Olyan gazdaságot, amely az emberek javát szolgálja, és nem az oligarchákét. Egy olyan államot, amely az állampolgároké és nem a politikusok érdekeit szolgálja. E, határozott elkötelezett kormányzásra van szükség. Az erős kormány azonban nem azt jelenti, hogy nincs ellenőrzés. Aggasztó látni, hogy Grúziában és Ukrajnában, ahogy ezt már mondták, ebbe az irányba haladnak a dolgok nyomás alatt vannak ezek a kormányok, de ez nem adhat ürügyet arra, hogy a kritikától eltekintsenek. A kritika nem az, hogy valaki Brüsszel vagy Moszkva felé fordul, hanem az, hogy támogatja a demokráciát és az intézményeket, vagy nem. Igen, Putyin rövidtávú érdeke az, hogy könnyen befolyásolható politikusok vegyék körül. E, azonban ez nem a mi stúlusunk. Nekünk az az érdekünk, hogy működő intézmények legyenek, oligarchák nélkül, Putyin nélkül, vagy akár úgy is működjenek, ha, nem mi, vagyunk, ha mi nem vagyunk ott. Köszönöm. Cimnyok Bernhard kap most szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim. Az EU megint csak naív volt egy projekttel kapcsolatosan, a keleti bővítéssel kapcsolatban. Hogyha Ukrajnára tekintünk, Ukrajnában évek óta nagy figyelemre tekintenek a keleti szomszédságból, egyebek mellett azért, mert Oroszországgal konfliktusban van. 2014 óta Ukrajnában 14 milliárd eurót küldtünk, vagy adtunk kölcsön azért, hogy a reform körülményeket támogassuk. Ide tartoznak az igazságszolgáltatás reformja és az európai standardokhoz való közelítés. Ide tartozik a HKU végrehajtása is a gyermekjogokkal kapcsolatban. Hogyha valakit e, egy gyermeket e, elrabolnak egy olyan országból, amelyet, amely ezt az egyezményt aláírta, mint Ukrajna, akkor azt kell biztosítani, hogy ezt a gyermeket visszaküldik oda, ahonnan elrabolták. Ukrajna nem írta alá időben ezen egyezményt. Az urambátyázódás és a korrupció egyre nagyobb méreteket ölt, és nagyon sok gyermeket kellett Ukrajnába visszaküldeni. Akkoriban az igazságügyi miniszter azt mondta, hogy egyetlen gyermeket sem fog visszaküldeni Németországba, annak ellenére, hogy az ukrán bíróságok így ítéltek. Kérem Ukrajnát, hogy a hágai gyermekelrablási egyezményt végre ültesse át a nemzeti jogrendjébe, és hajtsa végre. Az EU-nak virálnia kell Ukrajnát, amíg nem vállalja ezen kötelezettségét, és nem küldi vissza ezen gyermekeket. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Fotiga képviselő kap most szót. Köszönöm, főképviselő asszony. Köszönöm az elmúlt öt év munkáját és együttműködését, sok sikert kívánok! A keleti partnerségi országok iránti támogatásom feltétel nélküli, mióta a Szolidárnyos Külügyi Bizottságában voltam. Sok év után azt gondolom, hogy két kérdés továbbra is érvényes ott. Egy nagyon stabil, nyugati irányultság az ottani társadalmaknak, és ez így is fog maradni. A második stabil tény pedig az, hogy Oroszország igába akarja hajtani ezt az országot, és destabilizálni akarja őket. Az erőfeszítéseink ellenére még mindig vannak nagyon nehéz kérdések, amelyeket fel kell tennünk magunknak. Nagyon sok a pozitív dinamika, vannak sikereink is, ez biztos, de vannak aggodalomra okot adó tények is. Ukrajna még mindig megszállás alatt van, tengeri kikötőit még mindig blokkolják, még mindig vannak orosz börtönökben, vagy Ukrajna keleti részén ukrán foglyok. Grúzia valódi aggodalomra ad okot, nagyon aggaszt a közelmúltbeli fejlemények sora. Azt gondolom, hogy rendkívül veszélyes ott a politikai válság, erre megoldást kell találni. Elnök, köszönöm. Helmut Scholz kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, a keleti szomszédságban az országok még mindig nagyon komoly kihívások előtt állnak klímaváltozás, energiaszegénység, saját erőforrásfeldolgozás, jó munkahelyek teremtése és a múltbeli konfliktusok feldolgozása, csak hogy néhányat említsek. De épp ezen társadalom demokratizációja is fontos. Ezért fontos, hogy a szomszédságpolitikánk az ott élőkkel közösen ezen folyamatban további támogatást nyújtson a jogállamiság, a független igazságszolgáltatás, a civil társadalom bevonása nagyon fontos a társadalom fejlődése szempontjából. A korrupció elleni küzdelem, stabil demokratikus intézmények kidolgozása, a politikus párbeszéd és a bizalom építése, átláthatóság, független média, a konfliktusok békés megoldása és a stabilitás és a béke képítése. És Konkrét példát is vehetünk, Moldáv köztársaság. Maya Sandu megválasztása reménysugár volt. Aztán novemberben, amikor törvényjavaslatot ír, nyújtott be, a, arra, hogy közvetlenül javasolhasson főgyész jelöltet, bizalmatlansági indítványt indítottak, és a kormány ezt szoros eredmény után elveszítette. Egyértelmű, hogy a régi elit kleptokrata rendszere most ismét helyzetbe jutott. A korábbi kormányokat meghatározó elit kerül most vissza. Ismét Vladimir Platnyuk az, aki hatalomra kerül, és továbbra is büntetőjogi eljárások indulnak a demokratikus vezetők ellen. Közösen kell végig gondolni azt, hogy az alkotmány realitást és a független igazságszolgáltatást hogyan lehet elérni a keleti szomszédság országaiban. Elnök, köszönöm, tisztelt kolléga. Kubinius képviselőkért most szót. Well, <clears throat> Mr. Chairman. Nos hát, elnök úr, mint az Euronest új alelnöke. Szeretnék köszönetet mondani Mogherini asszonynak mindazért, amit megtett az elmúlt öt évben. Mindannyian azért harcolunk, hogy Ukrajna, Grúzia és Moldova közelebb kerüljön Európához. Az integráció harcosai vagyunk, de nem tehetünk többet, mint maguknak, ezeknek az országoknak a vezetői. Ma Grúziával, szeret, Grúziával kapcsolatban szeretnék valamit mondani ugyanis a moldovai vezetés éppen úgy döntött, hogy Moszkvába mennek első hivatalos látogatásra. Na most Grúziában rendkívül aggasztónak tartom a demokrácia helyzetét, ugyanis, hogyha nincsen demokrácia, akkor nincsen európai integráció sem. Nagyon sok ígéretet hallottunk, hogy megfelelő választási rendszer lesz, ígéreteket hallottunk a nép irányába, ígéreteket hallottunk az ellenzék irányába, de mi történik? Úgy tűnik, hogy elvesztette a demokráciába és a parlamentbe vetett hitét a grúz nép. Sajnos a parlament ígéretei nem váltak valóra, és aggódunk a jövő évi választások miatt is. Na de mit is tehetünk, hogyha a vezető párt ilyen döntéseket hoz? csak és kizárólag arra gondolhatunk, hogy a régi administratív trükköket fogják alkalmazni, hogy magukhoz ragadják a hatalmat. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi vita alkalmas arra, hogy felszólítsuk a grúziai jelenlegi politikai vezetőket, hogy térjenek észhez és térjenek vissza a jó útra. Ezen kívül segítenünk kell az ellenzéket abban, hogy ellenőrizni tudják, meg tudják újítani a választási rendszert, mert az emberek egyszerűen nem bíznak a régi választási rendszerben, és enélkül nem lesz változás. Ezen kívül alkotmányos változtatásokra is szükség van Grúziában. A parlamentnek meg kell felelni az ajánlásoknak, javítani kell a választási rendszert, és meg kell állítanunk azt, hogy bárki is ellenőrizés rátegye a kezét a választásokra. Rendkívül kritikus a helyzet Grúziában. Köszönöm szépen, Picula képviselőnek adok szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Mogherini asszonynak az elmúlt öt év együttműködéséért, és szeretnék neki minden jót kívánni a jövőbeli munkájához. Amikor elindult a keleti szomszédsági politika, akkor az volt a cél, hogy olyan országokkal alakítsunk ki jó kapcsolatot, amelyekhez nagyon fontos energiaérdekek fűznek minket. Tehát itt alapvetően kereskedelmi jellegű együttműködésről volt szó. Figyeljük ezeket az országokat, és a következő keleti szomszédsági csúcs küszöbén Grúziában nagyon komoly visszalépéseket tapasztalunk. Belarusban a választások soha nem felelnek meg a nemzetközi elvárásoknak, a jelenlegi ö, koalíció szétesett Azerbajdzsánban, és Örményországban is folyamatosan romlik a helyzet. Az Európai Unió Azerbajdzsánnal kialakított kapcsolatai is meggyengültek. A vezetők ugyanis nyíltan az Európai Unió ellen foglalnak állást. Nagyon komoly geopolitikai kihívások állnak előttünk, és sokkal keményebben kellene fellépnie az Európai Uniónak. A nem sokára bekövetkező csúcs remek alkalom lenne erre, úgyhogy kemény geopolitikai fellépésre ösztönzök mindenkit. Maspát. Ulma Spájt, két szót. Kedves kollégák, én is gratulálok Mogherini asszonynak a csodálatos együttműködéshez. A keleti együttműködés továbbra is napirenden kell, hogy maradjon. Fontos ugyanis, hogy biztonságos legyen a környezetünk, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a keleti partnerségi országok végrehajtsák a reformokat, előrelépjenek, és ebben mi segítsük őket. Ami leginkább akadályozza ezeknek az országoknak az előrelépését, az Oroszország akarata, hogy a saját pályáján tartsa ezeket az országokat. A hat országból ötnek van területi konfliktusa. Ez akadályozza meg, hogy ezek az országok előrelépjenek. Az új Európai Bizottságnak prioritásként kell megfogalmazni azt, hogy ezekre a befagyott vagy kevésbé befagyott konfliktusokra megoldást találjon azért, hogy a keleti partnerség országai végre reformokra tudjanak koncentrálni. Fontos, hogy az EU támogassa a keleti partnerségi országok területi integritását. Emellett az új MFF-ben megfelelő finanszírozást kell biztosítani a reformok érdekében. A magas szintű eh, párbeszéd fenntartása 2020 után is eh, fontos eh, marad. Végezetül Grúziára, Moldáviára és Ukrajnára külön oda kell figyelni, ugyanis ezeket az országokat nagyon érdekli az, hogy még közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz. Disziplin Köszönöm, és köszönöm, hogy betartotta az időt. A parlament alelnöke Heidi Hautala kap most szót. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a főképviselőnek az aktív együttműködő munkáját. Úgy látom, hogy ön is egyre jobban értékelte a parlamenttel való együttműködést a keleti partnerség területén. Sokat értünk el az elmúlt öt évben, a kollégáink is nagyon szívesen működtek együtt, és a szakpolitika egyre tágabb területein sikerült kiépíteni ezt az együttműködést, remélhetőleg ez folytatódik. Ön azonban azt is mondta, hogy a jogállamiság és az igazságszolgáltatás területén még van tennivaló, és én ezzel nagyon is egyetértek. Nem szabad önelégültnek lenni. A kollégák már utaltak a moldáviai, grúziai eseményekre. Leginkább itt az intézmények stabilitásának hiánya okolható. Mi próbáljuk az intézményépítést támogatni, de látjuk azt, hogy Moldáviában a régi rendszer szorítása még mindig elég erős az régi hatalom megpróbálja a bejáratott érdekeit megvédeni. Ha ezeken a területeken többet tudunk elérni szomszéd országainkban, akkor mindenképpen megéri további erőfeszítéseket tenni a jogállamiság területén az International IDEA kiszakott adni egy éves jelentést, és ebben azt írták most, hogy kontinensünkön az egyetlen olyan ország, ahol a demokrácia javult az elmúlt évben, tehát az elmúlt egy évben, az Örményország volt, és én nagyon örülök annak, hogy az örmény fejlemények ilyen pozitívak. Mindenképpen többet kell tenni a korrupció ellenes harcban, jó kormányzást támogatni, illetve ezeknek az országoknak az ellenálló képességét propaganda ellen javítani kell. Cignyó úr szeretne egy kérdést feltenni, elfogadja? A két ellentem szólónak szeretném a kérdést feltenni, de csak egyik van itt. Az EU bővítési projekt egy elit projekt. Itt a lakosság többsége ezt nem támogatja. Németországban a legutóbbi közvéleménykutatások alapján több mint 46%-uk azt mondta, hogy nem kérnek a bővítésből. Úgy tűnik, hogy ezt figyelmen kívül hagyják, mert azt gondolják, hogy a nép buta. Mi okosabbak lennénk? Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm, itt ma nincs szó bővítésről, hanem arról van szó, hogy stabilabb, demokratikusabb szomszédságot akarunk kialakítani az Európai Unió környékén. Ahogy a főképviselő is mondta, itt az emberek javáért tennénk ezt, amelynek egyik fontos eleme a vízummentes beutazása, amit adunk a grúzok, ukránok, moldávok számára. Ez nem egy elitista projekt. Köszönöm, kolléga. Nagyon jól tudja, hogy minden bővítési lépéshez egyhangú döntéshozatalra van szükség, és hogy minden bővítés egyértelmű eljárást követ, és kötelességek járnak ezzel. Ezért senki sem tehet semmit önkényesen Mindkét félnek a szabályokat be kell tartania. Kérem, a lakosságot ne vonja ebbe bele. Thierry Mariani kért most szót. Köszönöm, elnök úr. Minden országot meghatározza a határai és a történelme, és közben ezek mind volt szovjet, kommunista, szocialista országok, Moldávia kivételével mindnek van közös határa Oroszországgal. Az európai politikának figyelembe kell vennie ezt a realitást, és nem lehet mindig azt kérni az országoktól, hogy teljesen forduljanak el a múltjuktól, a történelmüktől 30 év óta. Elérhetjük azt, hogy ezen országok Oroszország és Európa között átmenetet jelentsenek hogy a két blokk közötti párbeszédet szolgálják. Az, hogy mindig azt kérjük tőlük, hogy válasszanak közöttünk vagy a másik között, ez katasztrófához vezet. Lehet, hogy túl gyorsan elfeledtük azt, hogy a társulási megállapodás, amely től azt kérték, hogy Ukrajna forduljon el, és utána látjuk, hogy milyen események következtek, és teljes káosz alakult ki az országban. Azt gondolom, hogy ez alapján is alázattal kellene eljárnunk, és az országok ritmusát és tempóját kell betartanunk. Köszönöm, Zambacki képviselő kapszót. Köszönöm. Főképviselő asszony, én gratulálok magának az elvégzett munkához, és további jó együttműködésre számítok. Ami a keleti együttműködést illeti, ahhoz, hogy ez sikeres legyen, ahhoz eredményorientáltnak kell lennie. Amikor olyan országokról van szó, mint Azerbajdzsán és Grúzia, akkor infrastruktúra projektekről is beszélünk, olyan infrastruktúra kiépítéséről, például kikötőkéről, amely közelebb hozná ezeket az országokat. Ez, eh, ezek az erőfeszítések komoly eredményeket, valódi eredményeket hoznának, és nem csak üres beszéd lennének. Az elmúlt eh, ciklusban eh, rendkívül sok beszédet hallottunk, ez azonban nem elég, megfogható eredményekre van szükség. Radislav Sikorski kap két percet. 2008 Köszönöm, elnök úr. 2008-ban, amikor Lengyelország és Svédország javaslatot tett a keleti partnerségre, alapvetően két folyamat mozgatott bennünket, a Mediterrán Unió, amelynek feladata az volt, hogy az egyik irányba stabilizáljuk a szomszédországokat, illetve a reform eh, csoport, amely egy eh, amely a potenciális tagállamokat célozta meg. Nem orosz ellenes projektről volt szó. Oroszország döntött úgy, hogy őt fenyegeti a szabadkereskedelem és a demokrácia. Az EU felkérte Oroszországot, hogy vegyen részt megfigyelőként a keleti partnerségi együttműködésben mennyit értünk el, mit értünk el, 10 milliárd eurót költöttünk, vízummentesség van három országgal, szabadkereskedelem, 80 ezer fiatal vett részt az Erasmus Plus-ban ezekből az országokból, ugyanakkor ezekben az országokban egy dolgot nem értünk el, nevezetesen azt, hogy a gazdaságuk versenyképessége nem javult. Én azt gondolom, hogy ez jobb eredmény, mint a mediterrán térségben, eh, de elmarad a várakozásainktól. Eh, köszönöm az ön által elvégzett munkát, remélem, hogy a most felálló bizottság követni fogja eh, ezt a folyamatot, és tovább viszi ezt az értékes folyamatot, mert ez a keleti szomszédainkat közelebb hozza hozzá. Köszönöm. Marina Kajurán következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, Federiká, köszönjük a munkát. Először is beszéljünk Grúziáról. Mint ahogy a kollégák is elmondták, a grúz parlament leszavazta azokat a nagyon fontos alkotmányos módosításokat, amik a 2020-as választásokhoz szükségesek lettek volna. Nem erre számítottunk, hiszen nem ezt ígérték. Ez nagyon komoly problémát okoz, és az emberek az utcára vonultak minden grúz politikai pártot arra kell ösztönöznünk, hogy üljenek le a tárgyalóasztalhoz, és találjanak megfelelő mód, olyan megoldásokat, olyan megoldásokat, amelyek Grúzia demokratikus jövőjét biztosítják. Meghallgattam ma a bizottság újonnan megválasztott elnökét, és egy szót sem mondott a keleti szomszédságról. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon kiábrándító a dél-kaukázusi régióban nagyon komoly problémák vannak, és segítenünk kell azoknak az országoknak, amelyek az Európai Unióhoz kívánnak közeledni. Köszönöm. Kukcsuk képviselőnek adok szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Mogherini asszony! Ha már szót kaptam, szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy ilyen aktívan dolgozott az elmúlt öt évben, sok szerencsét kívánok a jövőbeli munkájához. A keleti szomszédság stratégiai fontosságú az Európai Unió szempontjából. Hogyha az Európai Unió értékeit ki tudjuk juttatni határainkon kívülre, akkor nagyon fontos célt teljesítünk. Ehhez azonban új prioritásokra van szükség, mert nagy változások voltak a keleti szomszédsági országokban. Az elmúlt országokban, Ukrajna, Moldova, Grúzia egyértelműen kifejezte, hogy közelíteni kíván az Európai Unióhoz. De az ottani politikai folyamatok még nem megfelelőek, a demokráciák törékenyek, és még mindig omlanak össze kormányok, és az utcára vonulnak az emberek az elégedetlenség miatt. Én úgy gondolom, hogy ennek az ottani befagyasztott konfliktusok az okai. Éppen ezért arra ösztönzöm az új bizottságot, hogy mélyítse el a keleti szomszédsági politikát, hogy a keleti országok stabilabbá válhassanak. Csikovszki Jan. Ján Vászcsikovszki képviselő kapcsolat. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Federica. Nagyon nagy öröm volt együttműködni önnel a külügyi kérdésekben az elmúlt öt évben. Köszönjük, hogy ilyen szorosan együtt működött az Európai Parlamenttel. 30 éve omlott össze a kommunista rezsim, egyesült, békés és igazságos Európa alakult ki. És nagyon sok olyan ország áll még az Európai Unió kapujában, sorban állnak, hogy közelíthessenek Európához. A keleti szomszédság tíz éves ideje, hogy felülvizsgáljuk ezt a kezdeményezést új stratégiákra és új kezdeményezésekre van szükség a keleti szomszédság területén. A keleti szomszédsági országoknak egyértelműen el kell mondani, hogy mi az, amire szükség van ahhoz, hogy közelíthessenek az Európai Unióhoz különböző megközelítést kell alkalmaznunk a hat ország esetében. És nem kell félnünk kimondani az Európai Unió bővítése kifejezést, hiszen ez fontos pillére a külpolitikánknak. Még akkor is, hogyha messze állnak a tagságtól ezek az országok, akkor is nyitva kell hagyni az ajtókat, és békét és demokráciát kell elősegítenünk ezekben az országokban. Úgyhogy Macron elnökkel ellentétben mi szeretnénk kinyitni Európa kapuit és tártkarokkal fogadni az új tagokat. Köszönöm. Köszönöm. A többiekkel ellentétben Murezán képviselő két percet kap. Mulțumesc mult, domnule președinte. Doamnă Mogherini... Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Mogherini asszony, én Moldováról szeretnék beszélni, az Európai Unió egyik fontos keleti szomszédjáról. Amikor legutóbb, a Moldo- amikor legutóbb Moldováról beszéltünk itt, akkor éppen hatalomra lépett egy pro-európai kormány, de ezt a kormányt már megdöntötte egy orosz barát kormány, és sajnos folyamatosan romlik a helyzetünk, és folyamatosan romlanak a kapcsolataink Moldovával. Meg kell tehát néznünk, hogy a keleti szomszédsági országokban hol találkozunk olyan kormányokkal, amelyek közelíteni kívánnak, és hol találkozunk olyan kormányokkal, amelyek elhúznak az Európai Uniótól. Moldovában tehát ilyen szempontból romlott a helyzet, és Mogherini asszony mindenképpen fel kell lépnünk. Az Európa barát erőket kell támogatnunk, és meg kell mondanunk az orosz barát kormányoknak, hogy milyen feltételekhez kötjük mi a keleti szomszédsági kapcsolatokat. A moldáv miniszterelnök azonnal Oroszországba utazott, nekünk a mi részünkről kell elmondanunk, hogy a keleti partnerségnek mik a játék szabályai, és hogy mi mindig is az Európa barát erőket fogjuk támogatni. Fontos, hogy ezt mindig egyértelműen kimondjuk, és hogy minden segítséget megadjunk az Európa barát erőknek Moldovában. Fontos, hogy az Európa barátok hallathassák a hangjukat Moldovában, és nem csak szavakra, hanem tettekre is szükség van. Először is üdvözlöm Önöket, 500 millió európai állampolgár képviselőit, és a vita folytatódjon. Mixer képviselő úrnak adnám meg a szavát. Um, madam president madam high representative our continued commitment to the eastern partnership serves not. köszönöm szépen a keleti szomszédsági politika az európai uniónak és a szomszédsági országoknak is a legfontosabb érdekeit szolgálja ugyanis így egy kiszámítható és stabil keleti szomszédsági terület lesz majd mellettünk és nem hagyhatjuk hogy mások befolyásolják ezeket az országokat. Viszont, hogyha megnézzük ezeket az országokat, akkor azt látjuk például Grúziában leszavaztak egy nagyon fontos reformot, amely mindenképpen negatív fejlemény. És ezen kívül oda kell figyelnünk a választási rendszerekre is ezekben az országokban. Figyelmeztetnünk kell ezeket az országokat arra, hogy milyen elkötelezettségeket fogalmaztak meg. Fontos, hogy továbbra is közelítsenek az Európai Unióhoz, hiszen ezeknek az országoknak a lakossága ezt kívánja. Nem hagyhatjuk, hogy belügyi csatározásokban elvesztenek az Európa barát erők. Mindenképpen biztosítanunk kell azt, hogy a nemzetközi partnerek is segítsék a keleti, keleti szomszédsági országokat. Képviselő úr, megadnám a szót Grósel képviselőtársunknak a Rényó csoporttól. Köszönöm, hölgyeim és uraim, az európai keleti szomszédság különösen fontos az EU számára, nagyon komolyak a régióban a kihívások. Demokratizálási hullám után elitista oligarchák kerültek hatalom közelébe, és megpróbálják ezeket az országokat letéríteni az európai pályáról. Nyilvánvaló, hogy ez nem egy geopolitikai vákumban történik, és részt vesznek külföldi szereplők is. Oroszország ellenségesen és nyíltan befolyásolja ezen országok politikai rendszereit. Törökország is egyre aktívabb a saját geopolitikai érdekei mentén. Emellett ne feledkezzünk meg Kínáról, amely bölcsebben és halkabban jár el, de hosszú távú kitekintéssel, amely nagyobb kihívás az EU számára. Épp ideje, hogy az EU a keleti szomszédságot határozottabban támogassa, különösen a civil társadalmat és a demokratikus erők. És most megadnám a szót Krasnodebski képviselőtársunknak az ECR csoportból. Mm. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. A keleti szomszédság elért sikereket, különösen, hogyha a Mediterrán Unióval hasonlítjuk össze, igazándiból akár nagynak is hívhatjuk ezt a sikert, de vegyük észre a problémákat is egyes országokban. Akár még visszalépéseket is látunk. Grúzia például jól haladt előre, de az elmúlt hónapokban hosszabb tüntetések kezdődtek, és egyre keményebb fellépést láttunk a tüntetők ellen a hatóságok részéről. Giorgi Gahari miniszterelnök kinevezése, aki korábban orosz állampolgár volt, nem is olyan régen, szintén aggasztó. A demokratikus standardok javulása Örményországban ígéretes, de az egész stratégiát mégis újra kell gondolni. A siker azon múlik, hogy hitelesek tudunk-e lenni a külpolitikánkban, illetve abban is, hogy az értékeinket hogyan kényszerítjük ki, hogyan alkalmazunk. Képviselőtársam felemelte az azonnali kérdés kék kártyáját, vagy csak játszott vele? Igen, felemelte a kártyát, vagy csak játszott vele? have you raised a blue card or yes you have you would like to have akkor képviselőtársam elfogadja sokol képviselőtárstól az azonnali kérdést egy percben? krasnodbski mr krasnodbski would you accept a blue card from da? Ah, okay akkor sokol képviselőtársam öné a szó egy perc potovana predsjedavajua kolega spomenuli ste da su neke drave naalost otile korak unatrag to se tiče. köszönöm ön azt mondta hogy egyes országok visszacsúsztak demokrácia emberi jogok szempontjából. Ön szerint az Európai Unió eleget tett azért, hogy segítse őket? Konzekvens volt a támogatásában? Vagy úgy gondolja, hogy az Európai Unió